Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim. Európai Energia Biztonsági Stratégia Szoldargas úr a jelentéstevő. Most fogunk erről szavazni a jelentésről. A szavazó listák ott vannak az asztalon. 10 órakor kell kezdenünk, ez nagyon jó mindenkinek. Persze azért nem mindenkinek, mert akik itt ültek 9-kor a koordinátorok ülésén, azoknak kevésbé. De most megkezdjük a szavazást. Kedves barátaim, kezdődik a teszt szavazás. Szeretik-e az ITRE komitit? Ez a teszt kérdés. Igen vagy nem? Megnyitom a szavazást.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 Mikor is lesz a következő választási időszak? Négy év múlva? Addig még sok idő van, de azért erre gondolnunk kell már. Nos, hát minden elektronikus módon található meg. Van-e itt bárki az Egyesült Királyságból? Ki az, aki az Egyesült Királyságból származik? Talán asszisztensek? Jó szerencsét kívánunk, jó szerencsét, semmi mást. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen. Nagyon hosszú egyébként a szavazás, úgyhogy hosszú időre lesz szükség. Egyes kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 131 mellette ellene tartózkodok, elektronikusan leellenőrizzük. One. The vote is closed. Rejected. Lezárom a szavazást, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene elfogadva. 135 mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki adta a szavazást, szavazatát? Elfogadva. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 220-as módosítás mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 164-es mellette ellene, ezt le kell ellenőriznünk, Ötös kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. Hatos kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 192-es mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 197 mellette, ellene. Tartózkodók elfogadva. 200-as mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 201 mellette, ellene, elfogadva. 201, elektronikusan lezárom a szavazást, elfogadva. 202-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 203 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 208-as mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hetes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 223 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást, 223-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 221 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es, első rész, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Imkó 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 16 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 10-es kompromisszum, mert amennyiben jól értettem a 253 as visszavonták, tehát 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 272-es mellette ellene. Ezt leellenőrizzük, sajnálom. Elfogadva. 270 mellette ellene ezt megint csak ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Sajnálom. Ezt még egyszer majd ellenőrizzük. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 282-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 286-os mellette ellene ezt leellenőrizzük, sajnálom, tehát 286-os. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 294-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 313-as mellette ellene leellenőrizzük, tehát 313-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 13A kompromisszum mellette ellene, tart, ellene, Megítom a szavazást. Elfogadva. 9-es módosítás mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 11-es. Mellette. Ellenem tartózkodók. Leellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Következik a 314-es, 314 első rész. Első rész, mellette, ellene. Tartózkodók, leellenőrizzük, megint leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, első rész. Lezárom a szavazást, elutasítva, elutasítva. 319, első rész, mellette. Ellene, tartózkodók, elfogadva. Leellenőrizzük, leellenőrizzük. 319-es első rész. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Most következik egy igen hosszú lista. A 314-estől egészen a 319-es 339 és 340-es négy módosítás mellette, ellene tartózkodók elfogadva. De azért ezt ellenőrizzük le. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. Következő blokk következik. 314, 319 azonosak, tehát ezekről együtt szavazunk. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Következő. 321, nem, 319 második rész, és a 321-es, ezek szintén azonosak. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ez 315-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 14-es kompromisszum, ele, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 343-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 341-es mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük, 341-es ellenőrzés elektronikus szavazással, lezárom a szavazást elfogadva. 347-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 345 mellette, sőt, elnézést, 345-346 együtt mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt leellenőrizzük, mind a kettőt leellenőrizzük, ez jó ötlet volt. Tehát 345-ös, 346-os. Megnyitva, tom, lezárom. Elutasítva. Tizenhatos kompromisszum, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 351-es második rész mellette. Ellene. Tart, ezt leellenőrizzük. 351 második rész Elektronikus szavazást megnyitom, lezárom. Elfogadva. 348 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 370 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva 374-es utolsó mondatra vonatkozik, mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük. Mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 379 mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. 18-as kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók. Elfogadva. 386-os mellette. Ellene tartózkodók. Lellenőrizzük. 386-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Két módosítás következik együtt, a 366-os és a 415-ös mellette. Ellene. Tartózkodók. Leellenőrizzük. Két módosítás tehát, 366 és 415. Megnyitom, lezárom. elutasítva. es mellette. Ellene. Ezt leellenőrizzük. 394-es, ennyitom, lezárom. Elutasítva. 37-es mellette. Ellene. Tartózkodók. Ki mondja meg a végeredményt, ki találja ki? Én sem, úgyhogy akkor elektronikus ellenőrzős következik. Lezárom a szavazást. Látják, látják? Elfogadva. Tehát következik a pillanat. 11-es módosítás következik. 393-as mellette ellene tartózkodók leellenőrizők, 4.13-as. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. 19-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. De azért ellenőrizzük le. 19-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 405 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. 408 mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. Igen, természetesen. 408, megnyitom a szavazást elektronikusan, lezárom a szavazást, elutasítva. 369 mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Elutasítva, kedves kollégák, akkor leellenőrizzük. 369-es ellenőrzése. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Mégiscsak elfogadva. pontosan ezért nem utasítom soha vissza azt, hogy ha valaki azt kéri, hogy ellenőrizzük le, mert egyszerűen nem teszik fel elég láthatóan a kezüket. Elnézést, és gratulálok önnek. Hölgyem, köszönöm, fantasztikus. 417 mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. 418 mellette, ellene. Tartózkodók, leellenőrizzük. 418-as. Lezárom a szavazást. os mellette ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. Kérem, tegyék fel a kezüket láthatóan. Tehát 416-os következik. Most lesz, ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Egész egyszerűen nem tudom megszámolni a szavazatokat. 421 mellette. Ellene. Tartózkodók elfogadva. 420, 414 mellette. Ellene tartózkodók, ezt leellenőrizzük. ...367-es mellette, ezt is leellenőrizzük inkább, 367-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók. ...480 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 419 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 445-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva. 443-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 450 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 451-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 452 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 453 mellette ellene ellenőrizzük. 453-asról van szó, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadva. 454-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadva ugyanez a többség, igen. 20B kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es kompromisszumos mellette, ellen tartózkodás elfogadva. 252-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 31-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 478 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 482 mellette ellene tartózkodás elfogadni. 483-as mellette ellene ellenőrizzük. 483-as. Megnyitom az ellenőrzést. 483. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kérem, emeljék fel a kezdőket megfelelően mellette ellene tartozás. 485-ös mellette ellene tartózkodás. Még egyszer ellene elfogadtuk szerintem. os mellette ellene tartózkodás ugyanaz a többség. 487-es mellette ellene. Hát, úgy valószínűleg 487-es ellenőrizzük. The check is closed. Lezárom az ellenőrzést. Elutasítva. 38-as mellette ellene tartózkodás. Nem látok semmit, ellenőrizzük. 38-as volt. Lezárom. Elfogadva ezúttal. 191-es mellette, ellene. Elnézést, elnézést, hiba. 4-es. 491-es. 491-es mellette, ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük. 491-es. Ellenőrizzük. Closed. Lezárom az ellenőrzést. Elfogadva. 365, 365-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 516-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 500 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 504-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 507-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 506-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25-ös kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 535-ös mellette ellenszavazott tartózkodás. Ellenőrizzük. Kérem, ellenőrizzük. 535. 535-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk, jó? Így is jó. 534-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizni kell. Elnézést kérek. 534-es ellenőriző. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 606-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogad. 166-os mellette ellene elfogadva. 28-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 571-es mellette ellene ellenőrizzük. 571-es ellenőrizzük. Lezárom. Elfogadva. Egy kis több 586-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. Visszavonva a következő. 583-ast visszavonták. 584-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 589-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 590-es mellette ellene tartózkodás 588-as mellette ellene ellenőrizni kell. Lehet, hogy elfogadták. 588-as. Ellenőrizzük. Lezárom az ellenőrzést, elutasítva ezúttal. Ötös, mellette, ellene, tartózkodás elfogad. 30-as kompromisszumos. Mellette, tartózkodás elfogadva. 603-as mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. 603-as Elektronikusan ellenőrizzük a 603-ast, lezárom, elfogadva. 604-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva? Akkor ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük. 604-es, ezt ellenőrizzük, tehát a 604-est. Lezárjuk. Elutasítva. Gimkó 15-ös következik. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 659-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 605-ös mellette, ellen tartózkodás elfogadva. 635-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. 31-es kompromisszumos mellett ellen tartózkodás elfogadva. 608-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 608-as, ez egy fontos ellenőrzés, úgy vélem, ellenőrizni kell ezt. 608-as, lezárom, elutasítva. 662-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 615-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es kompromisszum és mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32A kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 631-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 633-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 634-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Akkor azt készek arra, hogy ellenőrizzük? Azt mondtam, elfogadtuk. Jó, akkor ellenőrizzük valóban. Mit ott, itt ott vagyok mindennel szemben. Jó, meglátjuk mindjárt az eredményt. Lezárom a szavazást. Láthatják, köszönöm szépen. Megváltoztatták a véleményeket. Épp az utolsó pillanatban nem volt ilyen világos ez. 34-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 636-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, jó? os ellenőrizzük, lezárom. Elutasítva. Igazuk volt abban, hogy ellenőrizni kellett. Teljesen igazok volt valóban. Igazán volt a nemmel, de annyira biztos nem volt. 475-ös mellette ellene ellenőrizzük. Lezárom az ellenőrzést. Elfogadva 630-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, igen, ellenőrizzük. 630-asról van szó. Megnyitom a szavazást. Elutasítva 34 a kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva. 646-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 647-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 648-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35A mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36A mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 688-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Igen. 688-asról beszélünk, valóban. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük a 688-as. Lezárom az ellenőrzést. Előtasítva 689-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A tízes első része. Nem, nem, nem, egyel arrébb. 38A. Elnézést kérek. A 38A következik, igazuk van. 38A kompromisszumos mellette. Ellene. Akkor ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 38A. Lezárom a szavazást elfogadva. Tízes első része mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Inta 4-es mellett, Inta 4-es elektronikusan ellenőrizőképpen lezárom az ellenőrzést. Elfogadtuk. Inta 7-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 760-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Inta 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 181-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 698-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 701-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 700-as mellette ellene ellenőrizzük, 700-asról beszélek. Lezárom a szavazást, vagy az ellenőrzést elutasítva. 699-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Kérem, emeljék fel a kezüket megfelelően 699-es. Lezárom. es mellette ellene tartózkodása. ellenőrizzük, jó? 704-es ellenőrzése. Lezárom elutasítva. 702-es mellette ellene tartózkodás elfogadó. 703-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elutasít. 703-as. Ellenőrizzük? 703-ast. Ellenőrizzük a 703-ast. Lezárom a szavazást, az ellenőrzést, elutasítva. 705-ös támogatja, ellene, ellenőrizzük, 705-ös mellette, vagy illetve megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 39 A kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 737-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40A kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40B mellette ellene tartózkodás elfogadva, 739-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40C támogatja ellenszavazat tartózkodás elfogadva, 41-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 748-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük, jó? 7 8 7, 48 as elektronikusan ellenőrizzük, lezárjuk, elutasítva. 25-ös mellette ellenne tartózkodás elfogadva. 762-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 753-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 754-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es kompromisszumos, mellette ellenett tartózkodás elfogadva. 12-es támogatja, ellenszavazott. Elfogadta? Hm. Akkor ellenőrizzük inkább. Valószínűleg elfogadtuk. 12-es hinta. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 43-as kompromisszumos. Mellette ellene elfogadva. Uh, five in the favor. Az ötös mellette ellene elfogadva. Hét, hatvan es mellette ellene tartózkodása elfogadva. 687 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 769 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 438 mellett a tartozkodik elfogadtuk. 44-es kompromisszum mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 778 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 776 mellette ellene ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük. 776-os, elektronikusan ellenőrizzük ezt a módosítót. 776-os, 776-os, ellenőrizzük, lezárjuk a szavazást, elfogadtuk. 779 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 18-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 781-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. De ellenőrizzük, 781-es elektronikusan ellenőrizzük. ez a szavazást. Elfogadtuk 777 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 46-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 47-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 799 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, 799-es, 799-es. A szavazást megnyitom, lezárom. Elutasítva. Látják? 798-as mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 808 mellette ellene tartózkodék elfogadtuk 801-es mellette ellene elutasítva 802 és 807 együtt ugyanazok mellette ellene tartózkodik elutasítva Int a 15 második rész mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. Én a 15-ös második része, ellenőrizzük a szavazást, megnyitom, lezárom a szavazást, elutasítva 803 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva 805 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 806 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 804 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 759 ezt elfogadtuk, a 13-ast elfogadtuk, ezért egy kis pillanat, mondja az elnök. Most a 17-es, 49-es kompromisszum következik mellette, ellen tartózkodik, elfogadtuk. 812, 812, ugye értik, mit mondok, mondja az elnök, 812-es mellette, 812-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 812-est. El lett utasítva? Kérdezi az elnök. Hát valószínűleg el lett utasítva, de ellenőrizzük, ellenőrizzük, lezárom a szavazást, elutasítottuk valóban. 815 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 816 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 820 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 819 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, ellenőrizzük ezt, 819-es, Lezárom a szavazást. Elutasítva. 818 mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítva. 821 mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt. 821-es, ellenőrizzük, 821-es. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. B kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 42-es módosító mellette. Ellene tartózkodik ellenőrizzük. Nagy volt a tartózkodók aránya, 42-es módosítót ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Egyetemben el lett utasítva. 40-es mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. D kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 83-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. FA kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62 mellette ellene elutasítottuk. Ellenőrizzük ezt. 62-es, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 63 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. 63-ast ellenőrizzük, lezárom a szavazást, elutasítva. Így kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 122 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Kérem, tegyék fel jobban a kezüket, mert nehéz megmondani az arányt. A 70-es módosítót ellenőrizzük most. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 77 mellette ellene tartózkodik, elutas elfogadtuk, 120 mellette, ...120 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, de ellenőrizzük. 120-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk. 94-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 90-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. LA kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 102-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 69-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, 69-est ellenőrizzük, a szavazást lezárom, elfogadtuk, 85-ös mellette, ellene tartózkodik, Nem tudom, hogy mi az eredmény, ellenőrizzük a 85-öst. A 85-öst elektronikusan ellenőrizzük, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 93 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 104 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 74 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 103 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 105 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 100 hat mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 124 mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 124-est, elektronikusan ellenőrizzük ezt, a szavazást megnyitom, el lett fogadva. Ó kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 125 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 123 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk ezt is, ellenőrizzük, 123-as, 123-ast ellenőrizzük, 123, megnyitom, lezárom, elfogadtuk. 118 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 118-ast. Elektronikusan a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 121 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 119 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 119-est. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Yeah, yeah. Um, uh, dear colleagues, Kedves kollégák, a jelentéskészítőnek van egy javaslata a hivatkozásokra vonatkozólag, hogy ezekről blokkban szavazzunk. Ugyanakkor, hogyha valaki, ha egy személy ezt ellenzi, akkor egyenként megyünk végig a módosítókon, tehát egyhangú döntésre van szükség az önök részéről. meg kell nyomni a gombot, igent vagy nemet kell mondani. Ön nem ért egyet? Igen, én nem értek egyet azzal, hogy blogban szavazzunk. Rendben, mondja az elnök. Hát akkor, kedves barátaim, ez egy jó kis tréning lesz a következő havi szavazás előtt. 3-1-2019, ezekről blogban kell szavazni, egy, mert ezek ugyanazok. De először a hármassal kezdjük elnézést, mondja az elnök, hármas. Ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodik. Elfogadtuk. Most akkor 1, 2, 17, 18, 19 együtt, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 7-es, mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as mellette a 8-9 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 10, 10-11 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 13 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 16 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 20-as mellette, 20-as 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadta 22 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 23 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 24 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk ez egy jó javaslat volt, mert nem volt bizonyos módosítóknál túl nagy többség. 13-14 kolléga ellenzett néhány eh, módosítót, tehát nagyon fontos volt eh, ellenőrizni ezeket. Köszönöm ezt a javaslatot, most pedig név szerint fogunk szavazni elektronikusan, nem név szerint, de elektronikusan fogunk szavazni mégpedig a teljes javaslatról, ez a végső szavazás, a szavazást megnyitom. Kérem, kollégák, erre figyeljenek még. Szavazott-e mindenki? Lezárom a szavazást. 42 igen, 13 nem, 4 tartózkodás. Gratulálok a jelentés készítőnek. Nem tudom, hogy kíván-e a készítő szólni. Staudergas úr. Igen, csak szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a kemény munkáért. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönjük, köszönjük, kedves kollégák, hogy szavaztak. Hello. Colleagues, let's continue. Kedves kollégák, folytassuk. Buzek úrnak nagyon fontos ülésre kell mennie Lengyelországba, és megkért, hogy egy kicsit helyettesítsem. Nem fogunk beszélni az elfő nem fogunk, besz- nem fogunk beszélni az átvételrendszerű üzemeltetők európai hálózatáról. illetve bocsánat, most fogunk beszélni erről a témáról. És üdvözöljük a meghívott előadókat az ENCO részéről. Az ENCO G részéről is van képviselő, a G a gáz jelenti. Az átvitelrendszer üzemeltetők európai hálózata, tehát a meghívott vendégünk, és az E a nevükben az elektromosságot képviseli, a G pedig a gáz. Szeretnénk megerősíteni az együttműködést a Nemzeti Átviteli Rendszer üzemeltetők között Európa szerte annak érdekében, hogy, bizony, hogy biztosan lehessen egy pán-európai átviteli rendszer létrehozását, amely megfelel az Európai Unió energia célkitűzéseinek. Jó lenne, ha egy kicsit csendben maradnának a kollégák, mert egy kicsit zavar ez engem. Jogi mandátumot adott ehhez az EU harmadik jogalkotási csomaga az energiával kapcsolatban, amely az Európai Unió gáz és elektromos áram piacát liberalizálja. Egy óra 15 perc a rendelkezésre ehhez, lehet, hogy kevésebb is elég lesz. Megadom a szót eh, Hágem asszonynak 7 percre. Tessék, köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy meghívtak ma engem ide. Bent a Hágem vagyok, én vagyok az Enzo E tanácsának alelnöke, és elnöke vagyok az, el, az elkövetkező két évre engem választottak meg, tehát tudják ki vagyok. A mi hozzájárulásunk az energia területéhez a fenntarthatóság, a versenyképesség és az energia biztonsága. Ez egy igen nagy kihívásokkal teli feladat, és az energia triléma igen nehéz gondolatokat vet fel. Hogyan is kell megközelítenünk ezt a kérdéskört? Az unió feladata az, hogy az energia trilemmát feloldja. És ezért mindenféle eszközökkel kell, hogy rendelkezzen a tranzíció, az átmenet megszervezésére. Szeretnénk hozzájárulni ahhoz a gondolatmenet kialakításához, ahogy azzal, hogy elmondjuk, hogy hogyan látjuk ezeket a lehetőségeket. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy hogyan is néz ki a hivatalos mandátumunk. Ez a harmadik energia csomagra vonatkozik, az elektromos áram, illetve a gázdirektívára, valamint az észre, amely, jel, amely egy eszközként jelenik meg, és ennek az a feladata, hogy az energia átállást sokkal zöggenőmentesebbé tegye. nehéz itt a technika ördögével megbírkoznom. Tehát 44 ország vesz ebben részt, monopóliumok vagyunk, vagy hát úgy mondom természetes motó, monopóliumok. A energiagenerációnk az 1000 gigawatt Európában, 300 ezer kilométernyi vezetéket birtokolunk. A fő feladataink És itt még visszatérnék a hálózatok fontosságára, a bels, az energia belső piacának igényeit kell kielégítenünk, valamint vannak piacépítési feladataink is, és a regionális együttműködést is végzünk. Ez rendkívül fontos számunkra. Az, hogy regionális értelemben is együttműködjünk, ez az európai szintű együttműködést kiegészítően gondoljuk. Valamint tanácsadói feladatkörünk is van. 150 milliárd eurót fektetünk be az európai infrastruktúrába 2030-ig, de ez egyébként csak az egyharmada az összes befektetésnek Európában. Hogyha ezt össze akarjuk hasonlítani a Juncker csomaggal, hát ez azért annál sokkal több. Úgyhogy itt egy hatalmas beruházásról van szó, és állandóan beruházunk. 25 ezer kilométer DC kábel lefektetésén fáradozunk, valamint még 30 ezer kilométer AC vezeték megépítésén. Szeretnénk 20%-kal csökkenteni a széndiokszid kiadást, és a reszből 60%-ot szeretnénk lefedni. 2 és 5 euró per megawatt órás árakra szeretnénk lecsökkenteni az árakat. Amennyiben 1 euró befektetést eszközölünk, abból Európa 2 eurót nyer. Ez tehát a beruházási oldal. Ezen kívül szükségünk van egy jogszabályi háttérre is. Három network kódot alakítottunk ki, hármat, az első hármat az elektromos árampiacon, a következő hármat az összekötetések, hálózatépítésre, és még további négy kód, ami a egy kódex, amely a különböző szabályrendszerekre vonatkozik. Mindez azért, hogy a belső energiapiac sikertörténetté váljon. De nekünk nem csak az a feladatunk, hogy rendeleteket készítsünk, hanem piacépítési feladataink is vannak, és ez elég sikeres is volt, ugyanis a világon a legnagyobb multinacionális elektromos áram piacot építettük ki, 23 rendszer tudtunk össze kötni, hatalmasak egyébként ennek az ebből adódó előnyök, sokkal kevesebb a károsanyag kibocsátás, olcsóbb árak következnek ebből, és javul az egész rendszer biztonsági szintje is. A múlt évben, május 15-én a Bárent tengertől egészen az ibériai félszigetig azonos árakat tudtunk biztosítani. Reméljük, hogy 2015-ben ebbe be fogjuk tudni Magyarországot, Csehországot, Romániát és Szlovéniát is kapcsolni. Ezen felül pedig szeretnénk, hogyha ugyanezeket az árakat láthatnánk majd még a Fekete-tengeri térségben is, tehát piacépítő szerepünk is igen fontos. Az Energiaunió szempontjából fontos a regionális együttműködés. A TSO-k mindig is regionális értelemben működtek, és most megpróbáljuk a regionális koordinációnkat is tovább javítani, hogy biztonságos rendszerműködtetést tudjunk létrehozni. Nagy kihívások is vannak a áramtermelő rendszerekkel kapcsolatban, és ezekre majd választ kell adnunk. Most éppen a regionális biztonsági koordinációs rendszerek kiépítésén dolgozunk. 2015-ben ezzel kapcsolatban született egy megállapodásunk. A TSO-k gyakorlatilag valamelyik régiónak, vagy ilyen központnak a részeit fogják képezni. Kapacitáskalkuláció, költségkalkuláció és így tovább ide tartozó témák. Tehát régiókban dolgozunk, vagy régiókban gondolkodunk, és reméljük azt is, hogy a 2030-as célok megvalósításához a regionális koordináció meg fog valósulni a nemzeti energiapolitikák és az energiamixek terén. Ez kihívás, de igen fontos a jövő szempontjából. Itt egy trilemmát kell megoldanunk. Úgy gondoljuk, hogy a jogszabályi háttér és a piaci háttér megvan, most az implementáción van a hangsúly. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És most szeretném felkérni az ECO gáz részlegének általános vezérigazgatóját, hogy szólaljon fel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy bemutathatom szervezetem munkáját, és az Energia Uniós perspektívákat felvázolhatom. Nézzük meg, hogy mi is az ENCO, kik a mi tagjaink 26 országból vannak, tagjaink 28-on kívül. Málta nem tartozik ide, mert ott egyszerűen nincsen gáz, földgázrendszer. Nagyon hosszú gázvezetékes hálózatunk van. 23%-a az európai energiamixnek a gázból jön ki. Ez a gáz és elektromos áramra vonatkozó öm, fogyasztási adatokat mutatja. A gáz mindig is nem helyi öm, hatáskörű öm, kérdés, Korábban még a 1950-es, 60-as években nemzeti ö, piacokról beszélhetünk, de a 70-es évektől kezdve több országon keresztül haladtak át a gázvezetékek, és így jobban lehetett megszervezni a gázdisztribúciót, mind az átmeneti országok, mind pedig a végfelhasználó országok szempontjából. Tehát itt egy igazi európai piacról beszélhetünk, együttműködésre van szükség a TSO-k részéről Európa szerte. Arra is szeretnék emlékeztetni, hogy az orosz import, valamint a holland import, valamint az északai afrikai import kapcsolódott be ebbe a körbe a 80-as évektől kezdve. Az ENCOG szerepe a TSO-k összehangolása Európában, európai szinten, és szeretnénk a belső energiapiac megvalósításán fáradozni. Az ENCOG struktúrája így néz ki, ahogyan ezt láthatják ezen a képen. Különböző menedzseri szintek kapcsolódnak egymáshoz, két döntéshozatali szint és az egész struktúrából kiderül az, hogy ebből ez alatt a döntéshozatali mechanizmus szintek alatt található a műveleti szint. Mindenki azon dolgozik, hogy a szükséges munkát el tudjuk végezni, páneurópai hálózatokon dolgozunk, gáz, ellátás, főként a télre vonatkozó prognózisok elkészítése, valamint a különböző felek közötti együttműködés, illetve az információ és az csere. So, uh, to prepare, one of the most important... Az egyik legfontosabb téma az ENFOK számára a 12 hónapon keresztüli dokumentációs előkészítő időszak, amely aztán, amelyet aztán becsatornázunk az Európai Bizottság döntéshozatali eljárásába. Igen, körű konzultációt folytatunk az összes érintett fél bevonásával Európa szerte. Ez a harmadik mezőben látható, harmadik zöld mezőben az alsó ábrán. Az ENCOG javaslatait tehát ilyen formában dolgozzuk ki. Itt egy újabb struktúrát mutató piramis, itt van a brüsszeli csapat, amely igen kis számú csapat, de ez teljes mértékben támogatja az ENCOG hálózat összes tagja. Célunk az az, hogy Konszenzus tudjunk a különböző javaslatok tekintetében felépíteni. Az együttműködés tehát számunkra az egyik legfontosabb téma, bármilyen feladatról legyen szó, az energia szektor területén nagyon fontos az, hogy minden érintett felet be tudjunk vonni a konzultációs folyamatba. Tehát egy igen körű bevonásról van szó. Cél az az, hogy megvalósuljanak az eredmények. És mik is ezek az eredmények? az, hogy igazi energiapiac jöjjön létre, ehhez eszközökre van szükség és szabályokra. A szabályok a kódexekben találhatók, és az eszközök pedig a különböző platformok, illetve az, informá- az átláthatósággal kapcsolatos információk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egész Európában a gázpiac megfelelőképpen működjön. Nézzük, hogy hogy néz ki a hálózati kódexek kérdése. Az elmúlt öt év során sikerült a gáz bizottságot létrehoznunk, kapacitás allokációs mechanizmus, illetve más eszközök kielé, kiépítése. Idén novembertől újabb eszközöket fogunk tudni bevetni, azután jön az interoperabilitás, amelyet az Európai Bizottság a múlt héten fogadott el, és aztán további kapacitás építéssel fogunk foglalkozni. A különböző döntéshozatali eljárások, iránymutatások, amelyeket az Európai Bizottság ír elő, teljes mértékben be vannak tartva. Mi az, ami hiányzik? A legfontosabb lép, lépés, tehát az implementáció, az még hiányzik. A dokumentumok készen állnak, és le is tesztelték már a legtöbb tagállamban. A CSO-k összehangolt munkájának köszönhetően a kapacitás platformok készen állnak, és ezen keresztül Európában az összes hálózat összekötetését biztosítani tudjuk. Van itt egy másik fontos eszköz, nagyon hasznos az összes piac számára, és fontos ahhoz, hogy egy egységes információs platformot hoztunk létre Európa szerte, amely a kapacitásokra vonatkozik Európa szerte. Tehát minden egyes felhasználó láthatja azt, hogy hová tudja a gázt szállítani. The diversification is also a diversifikáció szintén fontos kérdés az energiapiacok létrehozásában. Ehhez további befektetésekre van szükség. Miért is van szükség erre, és miért van szükség vízióra, illetve információ áramlásra? A beruházásokra azért van szükség, mert ahogyan önök is tudják, a belső gáz hozzáférés Európában csökkenőben van. És még hogyha azt mondjuk, hogy a forgatókönyv szerint a jövőben, vagy a közeljövőben az összgázfelhasználás csökkenni fog, mégiscsak a helyzet azt eredményezi, hogy a nemzeti termelés csökkenése miatt az össz az, tehát az összes gáz kínálat csökken. Ezért máshonnan kell importra hagyatkoznunk, legyen az palagáz vagy bármilyen más forrás. A diverzifikáció miért fontos? Azért, hogy ne csak néhány beszállítóval kelljen számolnunk, ne függjünk tőlük, mert így a verseny sem optimálisan alakul a belső piacon. Ugyanakkor, amikor az infrastruktúrákról beszélünk, akkor fontos megjegyezni azt is, hogy hogyan kell megépíteni ezt az infrastruktúrális hátteret, ez pedig a tíz éves tervünkben szerepel, ezt nem olyan régen fogadtuk el. Azt is lehet, láthatjuk, hogy igen sok olyan projekt van, amelyet letettünk az asztalra. Ezeknek egy részét már el is fogadtuk, egy másik része ezeknek még csak terv szinten létezik. De ehhez az van, arra van szükség, onnantól kezdve, hogy a döntés megszületik, és az egészen addig, amíg a gázinfrastruktúra megépül, hát az egy hosszú folyamat. Menjünk a következő szlájdra. És ebből az is látszik, hogy még nagyon sok problémás terület van az infrastruktúra megépítésének terén Európában. Ebből aztán az is kiderül, hogy az infrastruktúra továbbra is nagyon is szükséges. Ugyanis Európában gázbehozatalra szorulunk, a fenntarthatóság, a verseny megfelelő alakítása fontos feladatok számunkra, ezen kívül pedig minél hamarabb a meglévő szabályokat kell implementálni. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much, Mr. Hagen. Köszönöm szépen. Mozzáci úrnak és Hágem asszonynak az előadásokat. Nem láttam hozzászólási igényt a koordinátorok a részéről, de látom mégis koordinátorok képviseletében három percet beszélhetnek, és utána a hozzászólók, ha nem ennyiben nem koordinátorok vagy helyettesítőik, akkor egy percet kapnak. Köszönöm szépen, nagyon sok információt kaptunk rövid idő alatt. Kérdést szeretnék feltenni eh, az ellátási oldalról, hogy a gáztermelés kicsi és csökken és Európában mennyire lenne fontos a palagáz fejlesztése, milyen százalékos arányt eh, tudnak elképzelni az európai ellátásban a jövőben a palagáz kapcsán. A palagáz igenis játszhat szerepet. Egy olyan környezetben vagyunk, amely egy, itt Európában, amely <clears throat> eltér az Egyesült Államok feltételeitől. Az energiauniós kommunikációban is hangsúlyozták, hogy a palagáz az egyik potenciális ellátó, amiből tényleg előnyt kovácsolhat Európa maga számára, de be kell látni azt is, hogy minden egyes tagállam maga dönt ennek a lehetőségéről, hogy használják-e a palagázt. Az egyik dián mutattuk, a, ha nem is konkrétan a számot, de az arányokat tekintve mit tudunk elképzelni. Itt a tíz éves fejlesztési tervünket a honlapunkon is megtalálják. Hát nagyjából a palagáz a számaránya csak hogy talán mondj, 20 20-ig potenciálról beszélünk természetesen, milliárd köbméterben néhány milliárdról beszélünk, aztán 30-ra, de hát ez egy prognózis, ez még meglátjuk, hogy megvalósul-e. 20-30 milliárd köbméter lenne. Ez mondjuk egy tizede lehet a teljes felhasználásnak. Mint egy 400 milliárd volt a teljes felhasználás tonnában, egy köbméterben az elmúlt évben itt Európában. Ez persze környezeti kérdés is tudni kell, és eh, a tagállamoknak kell dönteniük abban, hogy milyen politikát tartanak a legjobbnak nem mondtam el, mert az előadásom persze korlátozott idejű lehetett, csak az együttműködés az összes tagállam között alapvető fontosságú az ENCOG-on belüli munkához, hogy elérjük a céljainkat, a hálózatot, hogy a tíz éves tervet begyűjtsük meg. Csomó információra van szüksége a piacról, az átszertől és a többi. Hogyha együtt akarunk működni, ez az alapja mindennek. Tehát mi magunk nem fogunk tudni elérni egy ilyen célt, Nibler asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm szépen az érdekes előadásokat. Két kérdésem van. A harmadik egységes piaci csomag, ha jól emlékszem. Figyelnek a fordításra? Akkor újra kezdem, jó? Akkor megint belevágok. Köszönöm a nagyon érdekes előadásokat. Most követi tudják a nem szólok hozzá. És a harmadik a energia csomag 2009-es, amit egységes energia beszélt, 2011-ig akarták átültetni a gyakorlat, most 2015-ben járunk, ami a közös, egységes piacot illeti, belső piacit illeti, ettől még messze vagyunk mindig. Önöknek van tanácsadói funkciójuk is a bizottságnál, mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezt a folyamatot, hogy létrejöjjön ez az egységes energiapiac, hogy tudjuk felgyorsítani. Tudomásul veszem, milyen projektek vannak, stb. De ha azt látom, hogy milyen eh, fáradtságos ez a csomag átültetése egyes tagállamokban, meg kell, hogy mondjam, frusztrált vagyok helyenként. Ez nem új ez a helyzet, sok éve próbáljuk az egységes piacot megvalósítani, és még mindig mérföldekre járunk tőle. Tehát önök tanácsadói funkciójukban, a tagállamoknak, a bizottságnak mit mondanak ezzel kapcsolatban. Másodszor pedig a személyes véleményük érdekel a kapacitáspiacok kialakításával kapcsolatban. Németországban, tehát onnan én is jövök éppen azon folyik a vita, hogy a kapacitáspiacokkal mi történjen. Thank you. Um, the speed is very important. Nagyon fontos a sebesség, a gyorsaság. És az első, második energia csomaggal nem sikerült elérni, de a harmadik annyira részletes, és egy csomó rendeletet tartalmaz ez és szabályozást. Hogyha ezt sikerül átültetni a lehető leggyorsabban, akkor van szerencsé, akkor akkor létrejön az egységes belső piac, eh, a szabályok rendelkezésre állnak, aztán eh, a önkéntes lépések, amelyeket megtettünk, ezek működőképesek lesznek. A eh, gyorsaságot illeti biztosítani szeretnénk, hogy megfelelő gyorsággal dolgozunk a lehető leggyorsabban az étszernek. Több forrásra van szükség, hogy biztosítani lehessen, hogy átkerüljen ez a gyak, hogy végre lehessen hajtani ezt az Európai Bizottság e, ezt követi. A szabályozás megvan nagyjából, mint az Energia Unió is rámutat, az ellátási oldalon például, a szabályozási oldalon a dolgok felálltak, a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi piac kapcsolódási pontjai is fontosak, hogyha ezt a csomagot elfogadták, vagy a hálózati kódexet, akkor eh, ennek működnie kell. A, eh, de a végrehajtáshoz ragaszkodnunk kell, méghozzá az összes rész végrehajtására. Az, össz, az eszközök megvannak, a tagállamoknak eh, be kell állni a dolog mögé vagyis optimista vagyok. Ami a kapacitás piacot illeti, azt mondjuk erre, hogy szükség van a célmodell kialakítására, az, az energiapiac kialakítására nem szabad túl gyorsan áttérni a kapacitás piacokra. Mielőtt ne, ne tudnánk, hogy az energiapiac hogy alakul, hogyan tudjuk kialakítani. Persze rugalmasságra szükség van, ezt meg is léphetjük, fel is gyorsíthatjuk a folyamatot. Ne várjunk szerintem karba tett kézzel, hogy mi történik, segítenünk kell a piac kialakítását. De először továbbra is azt mondom, a célmodul egyes kell létrehozni az energiapiacot, és hogyha szükség van a kapacitás piacra, akkor ezt ki kell alakítani, de nem szabad ezt nemzeti keretek között, hanem európai keretek között és határokon átnyúló dimenzióval kell ezt létrehozni. Tehát ne nemzeti határok között üljünk és lássuk el magunkat, mert ez nagyon drága lenne. De egyelőre az Energy Only Market a cél. Kelly úr. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, az előadásokat. Két kérdésem van. A mikrofont kérem, vigye közele. Két kérdésem van. A, e, mind a két előadóhoz. Az első e, a beruházásról szól 2030-ig 50 milliárdot említett. Honnan jön ez a szám? biztosabban, hogy ezt meg tudjuk szerezni, és mi, milyen következményei vannak, ha nem tudjuk beszerezni a pénzt. És aztán hallottunk a Dublini konferenciáról néhány héttel ezelőtt a geopolitikai helyzet fontos, Ukrajna is előtérbe került meg, és ez milyen hatással jár, hogyan tudjuk az ellátásunkat diversifikálni, az LNG munkát kerülhet szóba, vagy milyen további lehetőségek vannak hogyan tudunk hozzáférni a világon más gázforrásokhoz. Aztán a biogáz témája is felmerülhet, hogyan gondolkodik a biogáz szerepéről, milyen szerepet tud játszani, milyen százalékos arányt lehet ott elérni, és képes-e ez versenyképesen működni, mondjuk az LNG-vel, LNG-vel összehasonlítva és a földgázzal összehasonlítva take the investment part of the question. Talán akkor a beruházási részt elő. 150 uh, milliárd, ez 2030-ig a terv. Uh, the customers, uh, net customers. Ez természetesen a fogyasztóktól érkezhet, az ügyfelektől és de, tehát ha az ember egy eurót befektet, akkor kettőt tud kivenni. Ez egy nagyon nyereséges beruházás. Ha nekem ilyen pénzem lenne, én befektetném ebbe. Tehát ez jó üzlet. Amire szükség van az, hogy stabil szabályozási keret alakuljon ki. Hogy megfelelő megtérülés rendelkezésre álló szerintem rendben van, és a legtöbb országban éppen ebbe az irányba haladnak, mert látják a tagállamok, hogy mennyire fontos, hogy a hálózataikat kiépítsék. A pénz mindig kihívás persze, de a stabil szabályozási rezsim is fontos, és ez pozitív napjainkban szerintem. ami a gázt illeti Oroszország-Ukrajna közötti válságot is említette, hogy ebből problémánk lehet az EU esetében. Természetesen igen, különböző gázformákban lehet beruházni LNG, vagy vezetékes gáznál is lehet más forrásokat keresni, de más forrásokról is beszélhetünk. A biogáz, ez nem egy hagyományos gázforrás, de hasznos lehet természetesen a hálózaton belül a gáz. Minősége persze megfelelő kell, hogy legyen a vezetékekhez is. A beruházás mindig egy nagyon fontos pont olyan értelemben, hogy tényleges belső piacra van szükség, és valahogy az előző kérdésre is válaszolok. Ahhoz, hogy egységes belső piacunk legyen, szabályok kellenek, a gázra nézve itt vannak a szabályok, ezt végre kell hajtani. A végrehajtás azt jelenti, hogy mindenkinek együtt kell, közösen vállalva a felelősséget, vagyis mindenki elvégzi a felelősségnek azt a részét, ami ráség. Hogy aztán a TIASZokon belül kell dolgoznunk, a tagállamokon belül ott esetben regionális szinten is együttműködést kell kialakítani, hogy optimalizálni lehessen a helyzetet. Interkonnektorokra is szükség van annak érdekében, hogy bizonyos problémákat megoldjunk, amelyekkel szembesülünk. A Baltikum például Kelet-Európa egyes részeiben, éppen az oroszországi helyzet kapcsán a stabil ö, szabályozási keret. Ö, e, e, újra emlékeztetni szeretnék rá. Az Egyesült Államokban stabilak a szabályok tíz év, vagy még régebb óta ezen a területen. Erre van szükség, hogy a beruházók is oda menjenek. Önök is felteszik a kérdést, ki tesz ebbe bele pénzt? Itt azt mondtuk, igen, érdemes ebbe befektetni, de ezt meg kell érteni a beruházónak, a befektetőnek is, hogy jó pénzt lehet keresni, ha elektromos áramba fektetünk, vagy gázba. Mindenek előtt konkrétan egy vízióra is szükség van az energiamix kapcsán a gázterületen. Vízió nélkül nem, jövőkép nélkül nem lehet befektetőt találni. Még azok is, akik építik, akkor költenek pénzt a gázmezőkbe, igen, az LNG, a PB gáz, vagy ehhez is szükség van hajókra, amelyek szállítják például ezt a gázt, ahol előállítják, és ahol felhasználják. Két helyen van. a biogáz is egy, lehet, egy lehetőség természetesen. A helyszínen lehet lokálisan előállítani ezt, ez jó dolog, de amikor egyszer a hálózatba kerül, akkor nem lehet a molekulákat lepecsételni, ez a rendszerbe bekerül, ezért a minőség fontos. Az én személyes véleményem az, hogy a biogaz olyas valami lesz, amely helyi szinten tud hozzájárulni az ellátáshoz, mert biogáz szállítani egyik elő a másikra Európán belül nem hiszem. Persze, ha egyszer bekerül a vezetékbe, akkor már diversifikálni is lehet. A stabilitás viszont nagyon fontos a szabályozási oldalon, az ösztönzés nagyon fontos a befektetők számára. Legyen egy jövőképünk az energiamixel kapcsolatban az EU-ban. Vonatkozik az az áramra, a gázra, stb. Én szeretnék kérdezni Muzaci úrhoz intézem a kérdést. A végrehajtásról volt egy ö, diagramjuk. Ö, Svájc előjár, Norvégiát nem látom, Finnországot és Svédországot is látom viszont. Hogyha emlékeznek a diára, akkor azt láthatok, hogy Svájc, Svájc tagunk, Norvégia is, de Ukrajnia, Ukrajna is tagunk, ugyanígy Macedónia volt Jugoszláv köztesség és A következő héten más tagokkal is találkozunk, akiket próbálunk bevonni ebbe az együttműködésbe miért nem láthatóak ők ezen a képen? Hát azért nem, mert ők nem EU tagok, tehát ez egy fehér lyuk, nem egy fekete lyuk. Svédország azért nincs rajta, mert nem választotta még azt, hogy melyik platformmal ért egyet, de az a kép, ami ön előtt van, az a kapacitás platformot mutatja, és ez nem igazán ideális a potenciális három platform szempontjából Európa számára. De, ahogy mondtam, 26 tagállamot lefedünk a 28-ból az EU-ban, plusz még 4 nem EU tagállamot, ezek Svájc, Norvégia, Macedónia korábbi Jugoszláv köztesség és Ukrajna. Van-e a képviselőnek még kérdése a vendégeinkhez? Úgy tűnik, hogy nincs. Szeretnék köszönetet mondani önöknek Hágem asszony és Muszáci úr, hogy eljöttek ide, és előadást tartottak, és részt vettek a vitánkban. Így rátérhetünk az utolsó napi rendi pontunkra. Mindannyian tudjuk, hogy volt egy washingtoni látogatása a szakbizottságunknak, illetve Pennsylvániában is jártunk, az USA-ban. Néhányan tegnap már beszéltünk eh, erről, ugyanis eh, a Washingtonból, a kongresszusból itt járt néhány képviselő, néhányan közülünk részt vettek ezen delegációs úton, és jó lenne, hogyha egy kicsit tájékoztatnának a résztvevők bennünket erről az útról, és először Rübich úrnak szegezem a kérdést, vagy Peterson úrnak, aki maga a Péter Leónak kell kezdenie, ő volt a delegáció vezetője, utána pedig majd a többi képviselő is elmondhatja, hogy mit látott ott. Köszönöm szépen, elnök úr! Az eh, ITRE kilenc taggal járt Washingtonban, illetve Pennsylvániában március 16 és 19 között ebben az évben, és eh, az ITRE út célja az az volt, hogy Pennsylvániában és Ohio-ban megtekintsük a palagász eh, kitermelést amellett, hogy releváns energia cégekkel, szabályozókkal, helyi közösségekkel, civil szervezetekkel, tudósokkal találkoztunk, meglátogattuk a jutikai, ohájói palagázmezőt is. Találkoztunk a penszilvániai környezetvédelmi hatóság képviselőivel is, és arról is beszéltünk, hogy van-e verseny az állam, pálagáz kitermelése között. Az, állam, az államok ugyanis különböznek a kitermelés szempontjából, és milyen mértékben van állami szabályozás, van-e bármilyen konfliktus a turizmus, a kitermelő szektor, a mezőgazdasági szektor között, és kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen fajta jogakotási következtetéseket vontak le. Találkoztunk, megismertük a délnyugat pennsylvániai környezetvédelmi tervet, és megvizsgáltuk azt, hogy milyen környezetvédelmi hatása, egészségügyi hatása és költségei vannak ennek a kitermelésnek. John Lackner, a pennsylvániai egyetemről beszélt a palagáz eh, kitermelésre, és arról, hogy Pittsburgh számára ez mennyire előnyös gazdasági szempontból. A jutakai eh, mezőt meglátogattuk, ez 120 kilométerre van Pittsburghtől, nagyon sokat kell utazgatnunk, ezt el kell mondjam. A Total cégnek van ott egy eh, közös vállalata, a Chesapeake amerikai céggel, és itt végzik el ezeket a kitermeléseket. Nagyon érdekes volt ez a látogatás mindannyiunk számára. Washingtonban találkoztunk a különböző politikai képviselőkkel, illetve kongresszusi képviselőkkel részt vettünk egy energiabiztonságról szóló találkozón is. Nagyon koncentráltunk arra, hogy a különböző szakértők hogyan látják a közös energiapolitikák kifejlesztését az USA-val és az EU-val. Arról is beszéltünk, hogy az USA hogyan segíthetne az EU-nak abban, hogy kevésbé függjünk az orosz gáztól. Az ITRE szakbizottság találkozott a illetékes bizottság képviselőivel is, beszéltünk az USA energia biztonsági megközelítéséről, beszéltünk arról, hogy ők majd most májusban ide látogatnak, Michael mccorral is találkoztunk, a tudományos és technológiai illetékességgel, illet, illet, illetékessel és az Energia Minisztériumban Christopher Schmidt-tel találkoztunk, aki a foszilis tüzelőanyagokkal foglalkozik, és mikor az Sherman is ott volt, aki az USA-EU energia e, tanács részéről volt ott. Ez volt az egyik legjobb találkozó talán. A teljes út során beszéltünk az USA a a prioritásokról, az új környezetvédelmileg megfelelő technológiák kifejlesztéséről, az új kihívásokról, mint például a a, az a földrengések számának növekedése a kitermelés után. A telekommunikáció internet tekintetében találkoztunk a Szövetségi Telekommunikációs hatóság képviselőivel, hiszen nemrégiben elfogadtak egy új internetes szabályt. Elnök úr, végezetül szeretnék köszönetet mondani a kollégáimnak a delegáción belül, hogy ilyen jó és érdekes utat sikerült lebonyolítanunk. Nagy öröm volt velük utazni, és nagyon sok jó vitát tarthattunk az USA partnereinkkel. Végezetül a titkársának is szeretnék köszönetet mondani, hogy ilyen nagy munkát elvégeztek, és ennyire türelmesek voltak bizottságunk tagjaival. Elnök, köszönöm szépen Péterszen úrnak ezt a kitűnő és összefogott összegzést, és azt javasolnám, hogy mivel nincsenek itt túl sokan már, és mivel írásban is megkapták ezt, aztán illethetnénk a mai ülés jegyzőkönyvéhez, így mindenki hozzáférhetne ehhez az összegzéshez, hiszen tudjuk, hogy 12-en vettünk részt ezen a látogatáson, és bizonyára meg kell vizsgálnunk ezeket a következtetéseket. A következő hozzászóló a listánkon Rübi úr. Igen, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak, illetve a delegációnk vezetőjének is mert a delegációnk vezetője nagyon jól előkészítette ezt az utat, és nagyon jók voltak a viták is számomra. Két pont az, ami fontos, az egyik az az, hogy beszéltünk a palagázról, a civil szervezetekkel, és a környezetvédelmi hatóságokkal, és ez azt mutatta, hogy a technológia nagyon nagy mértékben előre haladott, és eh, a biztonság, a környezet eh, barát eh, megközelítés középpontban áll, és számunkra ez jó tapasztalat volt, hiszen azt láthattuk, hogy felelősen bánnak ezzel a kérdéssel. másrészt viszont azt is láthattuk, hogy a palagáz az elmúlt években egy millió új munkahelyet teremtett Amerikában, és az adóbevételek időközben már 70 milliárd euróra rúgnak, Összességében azt jelzik előre, hogy 2020-ig 140 milliárd USA dollárt lehet majd beszerezni adóbevételekből. Ez kb. ugyan olyan nagy, mint a mi egész EU-s költségvetésünk. A második terület az FCC. Nagyon fontos az, hogy egyrészt lesz a szabadságon belül van egy bemutató a digitális eh, egységes piacról, és úgy gondolom, hogy emiatt nagyon fontos az, hogy új célokat tűzünk ki. Az FCC, a Szövetségi Kommunikációs Ügynökség leszögezte, hogy nagyon fontosak az egyszerű játékszabályok, amelyekre gyorsan tud reagálni a piac, és szerintem az FCC-vel összeműködve tehetünk valamit a piac érdekében, valamit célorientáltat a jövőben, és úgy vélem, hogy ebből a szempontból az út rendkívül hasznos volt. Meg tudtuk ítélni azt, hogy az USA és az EU a jövőben hogyan tudnak ezen a területen együttműködni. Köszönöm szépen, van akinek valamilyen, bármilyen más kérdése, hozzászólási kérelme nincs, de nekem azért lenne egy kérdésem. Tegnap, amikor találkoztunk a kongresszusból érkezett vendégekkel, és beszéltünk az energiáról, a palagázról, és senki sem említette az atomenergiát. Kíváncsi vagyok, hogy ez miért nem jelent meg az önök útjának összezésében nem beszéltek erről? Mi történt az atomenergiával? Mi történik az usa az atomenergiával jelenleg? Válasz, nos, a nukleáris kérdés nem állt a napi renden a palagázra koncentráltunk, és nagyon jó volt az, hogy el tudtunk látogatni egy igazi más, más energia kérdésen nem foglalkoztunk, meglátogattuk a palagázmezőt, kettő és két és fél napot töltöttünk az USA-ban, és Pittsburghből Ohioba kellett utaznunk, nagyon sok időbe került ez, és a legfontosabb célunk az az volt, hogy ellátogassunk egy palagázmezőre. Ez volt a legfontosabb, ezt láttuk is, és ez rendkívül érdekes volt számunkra. Elnök, köszönöm szépen. Akkor um, utolsó pont, ez pedig az egyéb pontokhoz értünk kíván-e valaki bármit javasolni, senki, akkor csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a következő napi rendünk, a következő találkozunk május 28-án lesz 9.12.30-ig, majd 3-tól fél hétig. Köszönöm.